Sorry? Let's do a test before starting the vote. Immediately? No, no, no. no. Good morning to you all for the budget. Üdvözlök mindenkit a Költségvetési Szakbizottság mai ülésén. Mint mindig, az első napi rendi pont a napi rend elfogadása. Ha senkinek nincs ellenvetése, akkor folytathatjuk is ez szerint a napi rend szerint. De először is hadd emeljem ki azt, hogy két különleges vendégünk van ma a szakbizottságunkban. Először is Zravko Malic, Maric, miniszterelnök helyettes és pénzügyminiszter, illetve délután Johannes Hahn biztos látogat el hozzánk. A második napi rendi pont az elnök bejelentései. A koordinátorok december 12-én határozatot hoztak, ez megtalálható az ülés dokumentumai között, hogyha ez ellen sincs ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Az ülések jegyzőkönyveinek elfogadása, ha itt sincs ellenvetés, akkor ezt is elfogadottnak fogjuk tekinteni. Christmas. A karácsonynak vége, úgyhogy most szavazás következik. Először is ellenőrizzük, hogy a szavazógépek működnek-e. Mindenki elhozta a szavazókártyáját? Akkor most ellenőrizzük a rendszer működését. Megnyitom a szavazást. The vote. Még mindig lehet szavazni, Holmeyer asszony. No, no rush, the vote. Nem kell sietni, még mindig lehet szavazni. Most lezárom a szavazást. és jó az eredmény. Folytathatjuk a napirend szerint. Először is a harmadik szakasz szerinti átvitelek. Howard úr, köszönöm, elnök úr. Ez az évvégi átvitel a 2019-es költségvetésből az összes eh, transfer a fizetések kisajátításához kapcsolódik. Ez csak egy rendrakó gyakorlat, gondoskodik arról, hogy elég pénz áll rendelkezésre, és ki tudják fizetni a számlákat az Európai Unió számos részlegében. A legnagyobb elemek három költségetési terület megerősítése, az Európai Szociális Alap és Területi Kohézió, fenntartható növekedés, természeti erőforrások második fejezet, és az Európai Tengerészeti és Halászati Alap. Ezek a transfer igények tükrözik azt, hogy a szociális és területi kohézió elemei most már teljes gőzerővel működnek, ezért érkeznek a számlák ezekkel az alapokkal kapcsolatban. A szakbizottságunk és az Európai Bizottság számára is fontos, hogy ezeket nyomon kövesse. Az idei költségvetés esetében ez különösen fontos, annak érdekében, hogy a kifizetéseket megfelelően osztjuk el 2020-ra. Természetesen e, a, most még csak a 2019-es kifizetésekről van szó. Ugyanez a helyzet a mezőgazdasági területtel is, ez egy viszonylag kicsi százalékos módosítás, de természetesen egy hatalmas költségvetésről van szó. Ami pedig a halászati alapot illeti, ez is kezd felzárkózni, és jó lenne a következő években ezt is figyelni. A kifizetések emelkedését a horizontális költségelemek csökkentése támogatja meg, ahol a végrehajtás lassabban ment, mint ahogy azt vártuk. A végrehajtás itt a becslések alatt volt. 33 ilyen költségvetési sor van. A költségvetés teljes megerősítése 255,5 millió euró, amelyet egy azonos mértékű csökkentés támogat meg, ezért ajánlom, hogy ezeket fogadjuk el. Köszönjük szépen, Howard úr! Van-e bárki az enyék előadók közül, aki szeretne most hozzászólni? Ha nem, akkor úr, úr a bizottság részéről, akkor folytathatjuk is a szavazással. Elektronikusan fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A javaslatot elfogadtuk 21 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett. Hadd ragadjam meg ezt az alkalmat, hogy egy kicsit eltérjek a hivatalos napirendünktől. Haworth úrhoz és a, a másik három Egyesült Királyságbeli képviselő szeretnék szólni, de mivel Haworth úrral szorosabban működtünk együtt, talán a másik három képviselő megbocsátja, ha elsősorban hozzászólok. Ez az utolsó munkája itt. Sajnos Howard úrral csak néhány hónapig dolgozhattam együtt, de ez alatt a rövid idő alatt már megtapasztalhattam, hogy ő nagyon nyitott, nagyon közvetlen, és kiválóan ismeri azokat az aktákat, amelyekről beszél, és természetesen ennél szélesebb körű a tudása. Azt hiszem, hogy mindenkinek a nevében beszélek, amikor önnek és a másik három brit képviselőnek a legjobbakat kívánom. Néhai apám szokta mondani, hogy a fák nem szoktak összefutni, az emberek viszont igen. Úgyhogy a legjobbat kívánom önnek, és biztos vagyok benne, hogy fogunk még a jövőben találkozni. Köszönöm szépen! Unfortunately, back to... Sajnos most folytatnunk kell a munkánkat. Még mindig a szavazásnál tartunk. A hármas, illetve a többi szakasznál nem kért senki transfereket, úgyhogy most áttérhetünk a napi rendünk következő pontjára. Az EU delegáció pekingi épülete az első. Keller asszonynak szeretnék most szót adni ezzel kapcsolatban. Keller asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Három jelentés lesz majd az épületekről. Az első, ahogy ön is mondta, az egyik olyan épületet érinti, amely az európai delegáció birtokában van Pekingben. Ez a külügyi szolgálat épülete. Elvégeztük már az első vizsgálatát ennek az épületről szóló aktának decemberben a North Wing, tehát az északi szárny bérletét kellene megújítani négy évre. Ameddig kivárjuk, hogy a South Wing, tehát a déli szárny területén befejeződjön az építkezés. Ez egy sokkal kisebb épület jelenleg, de ez egy szép földterület, ami lehetővé teszi, hogy négy év múlva oda költözön az összes szolgálat. A bérlet megújítását kérjük, itt 75-en dolgoznak, 50-en a külügyi szolgálat, birtokában 8 gyakornok, és 8, 80 egyéb európai intézménytől, az Európai Beruházási Bank, a Légibiztonsági Ügynökség, illetve a szellemi tulajdonjogért felelős ügynökség. A jelentésben szerepel a bérleti díj. Referenciákat kértünk, és kaptunk is az árral kapcsolatban. A pekingi piac, amely egy nagyon különleges piac, úgy tűnik, hogy itt emelkedés történt a bérleti díjak területén, jobban, mint a környékem. Úgy tűnik, hogy ez egy valóságon alapuló tervezés, és a jövőbeli épület is egy realisztikus terv. Így a 22%-os emelés az észszerűnek tűnik a piac helyzetét figyelembe véve. Kollégánk, Monika Holmeyer, aki tökéletesen ismeri ezt a jelentés nagyon sok kérdést tett fel. Elsősorban az volt az agája, hogy az Európai Külügyi Szolgálat fogadja be az összes európai intézmény dolgozóit, hiszen ez az ő épületük lenne, de az összes többi európai intézmény is kihasználhatja ezt, idézőjelben mondva, és szinergiák is létrejöhetnének, tehát hogy udvariasan mondjam, lehetne még javítani a viszonyokat a külügyi szolgálat és a parlament között. Tehát ezért javasolnám, hogy fogadjuk el ezt a javaslatot, de közben kezdjünk párbeszédet az Európai Külügyi Szolgálattal, mert számunkra fontos a jó költségvetési kezelés, az Európai Unió forrásait jobban kellene felhasználni Strasbourg és Brüsszel viszonylatában. Fontos, hogy ebben a szellemiségben vegyünk részt az egyeztetésben a külügyi szolgálattal, de összességében ez egy pozitív lépés lenne. Ennyit szerettem volna mondani, elnök úr. Köszönjük szépen, Keller asszony. Holmájer asszony. Liebe Vorsitzende. Tisztelt elnök úr, Keller képviselőt asszony, kedves kollégák! Alapvetően egyetértek Keller kollégám véleményével, de azért egy elég sürgetően megválasztalásra váró kérdést szeretnék feltenni. Miután beszéltünk egymással, megegyeztünk abban, hogy a hozzájárulás feltételeire szabjuk meg, hogy bizonyos kérdéseket a külügyi szolgálat és az Európai Parlament között tisztázni kell. Először is az első kérdés az lenne, hogy ez az európai épület, amely négyzetméterre vetítve messze a legdrágább épület az Európai Unió minden más nagykövetségével összevetve, 2000 2020-tól 210, 2022-től 265 euró lesz Málta, illetve Olaszország 150, illetve 250, Németország, illetve Belgium 140, Írország 200, 200 fizet négyzetméterenként, tehát összehasonlítjuk ezt a nagykövetséget a tagállami nagykövetségekkel, akkor látszik, hogy ez mennyivel drágább. És akkor, hogy most még 20%-kal többet fizetsünk, vagy akár később majd 30%-kal többet fizessünk, mint a többi ugyanabban azon a környéken lévő nagykövetségeken, amennyi a béleti díj, hát ez azért kérdéses. Másodszorban Miután az Európai Külügyi Szolgálat hát, hogy így fogalmazok, nem nagyon barátságosan tárgyalt az Európai Parlamenttel. Fontosnak tartanám ezt az előfeltételt. Azután a londoni épület is. Először úgy volt, hogy a külügyi szolgált megkapja a parlamenttől ezt az épületet, ez a mi tulajdonunk, és úgy volt, hogy erről lemondunk. Most a parlament eztől, ezt már nem akarja megtenni, és ezt közöltük is. Azután a külügyi szolgálat az Európai Parlament tisztviselőit seconded national expert státusszal akarták ellátni, tehát ezzel nem ismerik el az, az, azt, hogy itt egy saját intézményről van szó. A tanács 2010. júliusában egy együttműködési megállapodást kötött, mint amilyet Washingtonnal is, tehát egy épületben lesz, lennénk a, a külügyi szolgálattal, és e, nyilvánvalóan a külügyi szolgálatnál vannak ilyen oda delegált e, nemzeti vagy tagállami szakértők, ez a Washington épület esetében így volt, de itt most, itt a parlamenti képviselőkről és a parlamentnek egy harmadik országhoz fűző kapcsolatáról e, volt szó. Harmadsorban az Európai Parlament hozott egy határozatot, miszerint az Ázsiai, Ázsiával, illetve az Afrikai Unióval parlamenti együttműködést szeretnénk kiépíteni, és ebből a célból az Európai Külügyi Szolgálat nagykövetségei is felhasználnánk az épületeket. A parlamentet nem kezelhetik rosszabbul a külügyi szolgálatnál, mint a beruházási bankot, vagy az EBRD-t, pedig rosszabb feltételeket akarnak most kínálni. Ezt ki kell hangsúlyoznunk, mert vannak már szerződések, írásos anyagok, tehát, hogyha a külügyi szolgálat ezeket a végre aláírná, akkor az együttműködésben meg tudnánk egyezni, és akkor Pekinget is elfogadnánk. De most, hogyha beleegyezünk a pekingi épületbe, és akkor a többi ügyet már eleve elvesztettük. Ezért én elkészítettem egy szöveget, mindezzel összhangban, tehát a felt tételnek azt eh, említeném meg, hogy a eh, parlament eh, londoni, ázsiai és az Afrikai Unióban lévő helyszíneihez kapcsolnánk a pekingi épület engedélyezését miután azért elég barátságtalan lépések történtek, ugye diplomatikus módon és úgymond udvariasan, de azért mégis nyilvánvalóan barátságtalan lépéseket tett a külügyi szolgálat. Szerintem nekünk a parlamentnek védeni kell a saját pénzügyi forrásainkat, és nem szabad engednünk a külügyi szolgálatnak. Ugye Peking az egy példaértékű eset, itt tulajdonképpen hát mondjuk, hogy hogy jó, csak írják alá a külszolgálatnál a szerződéseket. Én láttam ezeket a szerződéseket, ezek készen állnak, aláírásra készen állnak, csak végre alá kellene írni ezeket a szerződéseket. És nekünk e, a parlamentnek ezt kellene támogatnunk, ilyen pontokat foglaltam össze. Köszönöm szépen, van-e másnak ehhez? hozzá tenni valója. Stefan Danuta, csak azért kértem szót, mert ismerem ezt a helyzetet, amiről eh, Monika Holmeyer és Keller is járt a washingtoni épületben. Na, ugye a parlament azt mondta, hogy azt akarja, hogy a világon négy helyen legyen képviselete Washingtonban, ahol már van egy irodánk, hogy ezt megosztjuk a külügyi szolgáltat, ugyanabban az épületben van, de ez az együttműködés ott jól működik. A másik, Addis Abebában az afrikai irodánk, a harmadik a jakartai irodánk, ezzel lefedjük a dél-kelet-ázsiai térséget, a negyedik pedig eh, Európában az ENSZ-nél van. De a külügyi szolgálat állandóan megpróbálta leakadályoz, megakadályozni a, a fejlőd, vagy ilyen irányba menjenek a dolgok, például a vízumokkal operált, működött együtt, és szerintem a parlament eh, hát ebben itt jobb eh, szerepet is kellene, hogy játszon. Persze megvan ennek a költségvetési borítékja, de ne hagyjuk, hogy itt toszogássanak minket. Köszönöm. Egyéb hozzászólás? Elnök úr, próbálom megérteni, hogy miről van szó. Korábban is volt egy vita erről. Ugye már nem állunk messze a szavazásról, szeretném talán jobban megérteni. Vasquez Garrido asszony van itt a külügyi szolgálat képviseletében, és azt hiszem, hogy van néhány kulcsfontosságú kérdés, amit a felszólalók feltettek, úgyhogy most megadom önnek a szót, asszonyom, és kérem, hogy válaszoljon az elhangzottakra. Parancsoljon. Köszönöm. Elnök úr. és köszönöm mindenkinek, aki elmondta a véleményét. Tulajdonképpen nem tudom semmivel kiegészíteni a Keller asszony jelentéstevő beszámolóját. Én nagyon jól összefoglalta ezt a projektet, és ehhez keveset tudnék hozzátenni. Holmeyer asszony által feltett kérdések eh, egy kicsit túlmutatnak az én mandátumomon, vagy hatásköreimen. Eh, ha arra kérdésre próbálunk ugye válaszolni, hogy miért ez az épület a legköld, legdrágább, tehát a nézetméter ár bérleti miért ebben az épületben a legmagasabb. Nos, eh, itt itt ha az adatokat megnézzük, akkor ez egyetlen nem a legdrágább épület. A munkatársaimnak köszönhetően itt más adataim is vannak árakról. Itt talán, hogy az árakat meg tudnám mondani itt a kolléganő. Kína egyébként az árak tekintetében az átlag alatt van. Itt körülbelül 353 euró per négyzetméter áról beszélünk, és az egész hálózatban 435 eh, euró a négyzetméter ár, az átlagos négyzetméter ár. Tehát szerintem itt van egy félreértés. Erről nem kívánnék többet mondani, de azt mondani, hogy ez a a legdrágább delegációs épületben 1000 euró a négyzetméter ár, és ezért nem lehet azt mondani, hogy a Peking épület a legdrágább. Még azoknál a nagykövetségeknél is, amelyek ebben a, ezen a környéken kevesebbet fizetnek, most azért van, mert korábban kötötték meg a szerződéseket. Pekingben nagyon volatilis az ingatlanpiac, és elmondhatom azt, hogy az egész környéken olyan gyorsan mennek az árak, hogy ezt szinte nem is lehet látni, egész hatalmas felhőkarcolókat építenek fel pillanatok alatt, modern épületeket, és akik ez előtt, a nagy fejlesztés előtt kötöttek meg a szerződést, azok még teljesen más áron tették ezt. A delegáció pozíciónk esetében hát a piaci tendenciákra is figyelni kell, hogy az összevethető, jó, kiváló minőségi épületeknél milyenek az árak. Itt az épületek minőségéről, amelyet a többi nagykövetség bérel, most nem tudom tájékoztatni a ezt a szakbizottságot, de nyilvánvalóan alacsony minőségű épületekről, ingatlanokról van szó. Alapos piac elemzést végeztünk, és ez az ár teljesen összhangban volt a piac általános fejlődésével, vagy ár tendenciáival ezen a környékkel. Holmér asszony felvetése hát kicsit túlmutat az én osztályomnak a hatáskörén, és nyilván megérti, hogy nem tudok részletes válaszokat adni. Ezek a tárgyalások a Helga Schmidt főtitkár és az Európai Parlament főtitkára között zajlanak. Én most nem kívánok kitérni nem ezekre a tárgyalásokra, amik ezen a magas szinten zajlanak de jó előrelépés történt, hogy kiküszöböljük, vagy megszüntessük a félreértéseket a múlt hetekben, hosszú idős hallgatás után, ami sajnálatosan fennállt a két intézmény között. És ebből a szempontból nagyon gyorsan javult a helyzet. Sikerült számos félreértést megszüntetni a külügyi szolgálat például kért a, állítólag ingyen kért az EP-től épületeket, nos ezt a félértést is sikerült megszüntetni, és ahogy Holmájer ezt is mondtam, most már jó úton vagyunk. De nincs felhatalmazásom arra, hogy a munka társak, vagy a létszámról bármit is mondjak. Itt az európai ügynökségek, az európai beruházási bankkal, amit, amiről azt mondták, hogy jobban bánunk vele, mint az európai parlamenttel, hát ez egy nagyon nagy félreértés az EIB nem része az EU delegációnak, ők teljesen függetlenül vannak jelen különböző országban, a bank alapszabályával összhangban, és megvan a saját megállapodásaikat köti meg az EIB, a vendéglátó országokkal a Bécsi Egyezmény alapján, tehát függetlenül van jelen az EU delegációk tól harmadik országokban. Én itt eh, az Európai Külügyi Szolgálatot tudom csak képviselni. A külügyi szolgálat és az EIB közötti megállapodásnak az a célja, hogy megkönnyítsük eh, a EIB eh, jelenlétét az épületben, de nem kínálunk nekik jobb feltételeket, mint bárki másnak, pontosan ugyanolyan áron biztosítjuk ezt nekik, mint más EU intézményeknek. A politikai viták, eh, mint mondtam, az EIB-vel is eh, nagyon aktuálisak, ezt nyilván önök is tudják, és nagyon magas szinten zajlanak ezek a tárgyalások, de ez független eh, bármilyen administratív konstrukciótól vagy fellépéstől. Én mondtam, minden európai partnerünket ugyanúgy kezeljük. Itt most be is fejezném. Természetesen rendelkezésükre állok, hogyha még további kérdések vannak ezzel a projekttel kapcsolatban, amit ugye a kínai épület kapcsán készített el a delegáció. Köszönöm szépen. Van-e még valaki, aki szeretne válaszolni, reagálni? Az a szöveg, amelyet Holmeyer asszony javasolt, nos ezt megkértem, hogy mindig frakció kapja meg. Persze nem kérhetjük a küli szolgáltató itt és most írják alá, írják alá a szerződéseket, de hát, akkor most még egyszer Holmaier asszony, és utána Keller asszony. Először Holmaier asszony parancsolja. Először is, ami az árakat illeti, még akkor is, ha megpróbál diplomatikusan fogalmazni, és ebben hát itt tudjuk, hogy mennyire kiváló a külügyi szolgálat, tehát igazán diplomaták, de azok az épületek, amikre ön utalt, azok nem alacsonyabb értékű épületek, ezek országoknak a nagykövetségei, tehát nem az a helyzet, hogy itt a, ugyanezen a környéken lévő mm, többi épület az ilyen alacsonyabb, rosszabb minőségű, és ezért olcsóbb árak. Itt van az olasz nagykövetség, a belga nagykövetség, nagykövetség a környéken, vagy a portugál nagykövetség, az osztrák nagykövetség, de hát ezek nem valami kis hátsó udvarban lévő rossz minőségű épületek. Többiek együtt és szeretnék azon dolgozni, hogy döntésszülősen a pekingi épülettel kapcsolatban, a külügyszolgáltal már 11 éve mindig felmerülnek ezek a problémák, a négyzetméter árak. A tárgyalások során azért egy kicsit talán keményebbnek kéne lenni a külügyi szolgálatnak, mert más nagykövetségek, más delegációk nyilvánvalóan olcsóbban találnak épületet, vagy helyiségeket ugyanolyan környéken. Itt az előttem lévő táblázat, ez egy hivatalos táblázat, a tagállam államok által fizetett nézetméterre árak a nagykövetségeken, az, ami szerepel ezen a listán. Tehát nem volt kielégítő szerintem ez a válasz, de azért mégis készen állok arra, hogy ez ne okozzon késedelmet. Um, többi kollégától, jelentéstevétől is azt kérném, hogy miután már 2019 júniusban megvolt minden engedély a bérleti szerződés meghosszabbítására, és mi ezt a dossziét csak rövid idővel ezelőtt kaptuk meg. Tehát, hogyha lett volna időnk, több időnk, hogy nyugodtan megvizsgáljuk ezt, és a külügyi szolgálat e, nem tól mindig nem azt hallottuk volna, hogy majd, majd megkapjuk az anyagokat. Most megtudtam, hogy már 2019 június óta megvoltak ezek az anyagok, de nekünk aztán olyan későn adják át, hogy, hogy most akkor már sürgetően dönteni kell. Nos, ez nem éppen bizalomerősítő dolog, ez inkább egy ilyen csúnya sakhúzás. Ugye ha most nem egyeztek bele Pekingbe, akkor milyen szörnyű lesz a helyzet, és akkor ezért a parlamentet terheli a felelősség. Én szeretném a hozzájárulásat adni a pekingi épülethez, de hát a, ugye a szöveget most már szétosztották. Itt most már csak azról a négy pontról van szó, ugye nem, még mindig nem tudom, hogy kell kérteni a kollégám nevét, de a román eh, kollégára gondolok. Elmondanál, hogy kell kérteni a nevedet? Jó, rendben van, akkor Stefan uta kollega, mindig félek vele kapcsolatban, hogy rosszul ejtem ki a nevét, ezt már Peksa kollégával kapcsolatban is megtettem, Peksának hívtam, Peksa helyett, és nem tudtam, hogy ez egy ilyen nagyon csúnya szó, ami, ahogyan én kiejtettem a cseh kollega nevét, tehát vigyázni kell ezzel a kiejtéssel. Tehát, hogyha ez az elejes meg akkor Peking ugye rendeződne, az Európai Parlament is aztán segítene mindent lebonyolítani. Keller asszony. Szeretett volna reagálni. Igen, igen, köszönetet mondok a kollégáknak, különösen Monikának, aki nagyon jól ismeri ezt a témát. Azt, hogy éberséget, a megjegyzéseket köszönöm, illetve a külügyi szolgálat képviselőjét is. Köszönet érint, illeti a kiegészítésekért. Meg kell elősítenem, hogy van egy táblázat a különböző nagykövetségekkel, és a négyzetméterenkénti árakról, és az úgy tűnik, hogy ezek alacsonyabbak, mint amit nekünk javasoltak, úgyhogy ez is éberségre kell, hogy buzdítson bennünket. Azonban Kínában nem ismerjük a te épületek jellegét, a szerződések időtartamát. Bizonyára tudják, hogy mondjuk Svájcban is hosszú távú bérleti szerződéseket kötünk, nem vásárolunk. Tehát nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak mondjuk egy hosszú távú bérleti szerződésre, mint egy rövid távú négy évesre. Ami megnyugtat egy kicsit, az egy dokumentum, a külügyi szolgálat dokumentuma, amely tartalmazza a pályázatot, ami alapján kiválasztottuk ezt az épületet. Három javaslat volt, illetve öt lehetőség, amelyekkel korábbiakban foglalkoztunk, mert a jellegzetességeik megfeleltek volna nekünk. Ez egy eléggé kimerítő dokumentum, Nagyjából megismerhetjük ebből a javasolt árakat. Úgyhogy egy kicsit jobban el tudjuk tekinteni a piac mai realitásait, a felszín és a ö, időtartam, a bérlet időtartama alapján. Madame euh, euh, la représentante du SEE e, que c'est un marché incroyablement rapide. Hihetetlenül gyorsan változik ez a piac, nagyon gyorsan változnak Pragmatikus megoldást szeretnék tehát javasolni. Hogy állapodjunk meg Pekinggel? A londoni téma marad még nyitva. Szavaznunk kell, hogy az elnök, úgyhogy majd Londonra visszatérjünk, de először fejezzük be a kínai. Jó, jó, jobban szeretné utána, igaz? Igen, igen, hogyha megengedik. De Holmeyer asszony javaslatával, akkor gyorsan elmondom. A Holmeyer asszony által felvetettekre kapcsolatos reakciómat. Új legfelsőbb képviselőnk van, és azt javaslom, hogy kezdjünk a külügyi szolgálattal a módszerekkel kapcsolatos eszmecserét, az utolsó pillanatban benyújtott dokumentumok problémájával, az, ahogy a, az Európai Parlament kívánságait nem veszik figyelembe, hogy legalább négy irodájukban világszerte képviseljék az Európai Parlamentet. Holmeyer asszony ezzel kapcsolatban elvégzett egy nagyon komoly munkát, és szerintem Időt kéne szánnunk arra, hogy ezt megismerjük, alaposan elolvassuk, de nem fér hozzá kétség, hogy ez nagyon jó alapot képezhet arra, hogy utána tárgyalásokból bocsátkozunk a külügyi szolgálata. Szeretnék egy kis időt hagyni erre az eszmecserére, hogy utána vissza tudjunk térni a szakbizottság elé, és az Európai Unión kívüli épületek finanszírozásával kapcsolatos elveket át tudjuk tekinteni. Holmeyer asszony kapja vissza a szót. Hát ez számomra nem alternatíva. Keller kolléganő, ugye megbeszéltük egy személyes beszélgetés keretében, hogy közösen akarunk dönteni ma az előfeltételekről. A az EKS-szel folytatott tárgyalások nem jelentetnek alapot. Ez egy vita, ami elég barátságtalan módon zajlott a külügyszolgálat és az Európai Parlament között. És most végső soron nekünk, parlamentnek világossá kell tenni, hogy nem hagyjuk, hogy így bánjanak velünk. A külügyi szolgálat, ugye, ha mindent megtesz, hogy hogy ne, mondjuk nem akarja elismerni önálló intézményként az Európai Parlamentet, nincs tudatában annak, hogy a parlament milyen barátságos módon tárgyal, ugye mi nem piaci árat számolunk fel a külügyi szolgálatnak, hanem úgynevezett történeti referencia árat, és ilyen ezek a történeti referenciárak teljesen mások, mint amit például ma Londonban találunk a piacon és hát ugye mai van nem lehet, hogy az Európai Parlament munkatársait seconded national expertként kezelik. A külügyi szolgálat azt is közölte, hogy a parlament nem biztosított képviseletet más országokban. Ez így nem megy. Hogyha a külügyi szolgálat hónapokig így bánik velünk, akkor nekem az a véleményem, hogy most a parlamentnek is egy kicsit hangosabban kellene fel, fellépnie, vagy erőteljesebben. És ugye Washingtonban egy épületben vagyunk, Stefan a kollega is elmondta, hogy ez a Lisszaboni szerződésben van megalapozva, és Ennyiben, eh, tehát kedves Keller kollega, nagyon hálás lennék. Sajnálom, azt hittem, hogy már kiosztották a szövegemet, elnézést, ez eh, tévedés volt. Eh, hát hogyha csak most osztják ki ezt a mm, anyagot, de mégis azt kérem, hogy a parlamenti E, tárgyalásokkal kapcsolatban. Ugye kész vannak a szerződések, ezeket bármikor alá lehet írni, nem kell további kísérleteket tenni, hogy nyomást gyakoroljanak a parlamentre, és hogyha most döntünk Pekinggel kapcsolatban, akkor ez egy rossz jelzés. Tehát e, Peking kapcsolatban, ugye ez, erre bármikor e, sort keríthetünk. A washingtoni, az Addis Abebei, ázsiai, jakartai ügy alapján, tehát ugyanúgy kell dönteni, ugyanaz legyen az alap, mint Washington esetében. Itt a külügyi szolgálat akar nekünk rosszabb pozíciót adni, mi pedig ugyanazt a pozíciót akarjuk, mint amit 2010-ben elfogadtunk a Washingtonnal kapcsolatban, és amit a tanács is ratifikált. Világos, hogy a kérdéseket, felvetett kérdésekre nem kaptunk megfelelő választ, illetve különböző szinteken kommunikáció hiányt tapasztaltunk, azonban muszáj szavaznunk. Nincs más lehetőségünk, Az a lenne a javaslatom, hogy két szavazást tartsunk. Először Pekingről, és utána másodszorban arról, hogy a négy pontot amit Holmeyer asszony felvázolt, csatoljuk-e hozzá, mint az első szavazás eredményéhez csatolt feltétel. Először Peking, utána a feltételek. Keller asszony. Fel, az a kérdésem, hogy a második pontról szavazzunk-e, hiszen ezt a dokumentet nem ismertük, nincs lefordítva, bár egy gyors átfutás alapján azt gondolom, hogy mindannyian egyetérthetünk vele, hogy megmaradjon a jelenlétünk Londonban, volt az első pont, a második a, Stefanuta képviselő által említett uh, Addis Abeba, Washington, Jakartai jelenlétünkre vonatkozó téma. Aztán emlékeztetünk a londoni helyzetre, az elvek felsorolásával, illetve emlékeztetünk arra, hogy ezen a négy, ezen négy irodában megfelelő fogadtatásra számítunk a külügyi szolgálat azt mondanák, hogy hát, hogy már nem lesznek ott. Nos, de lényeg az, hogy a elviekben tudok ö, tudok szavazni, tudnék támogatni egy ilyen szöveget, de elvi problémám van azzal, hogy nem ismertük meg időben ezt a szöveget, nem tudtuk részletesen elemezni, nem tudtunk dolgozni vele. Úgyhogy emiatt egy kicsit sajnálatosnak tartanám, de ahogy ön szeretné, elnök úr, azt gondolom, hogy ez inkább egy munka alap lehetne, amit véglegesíthetünk. Azonban a, a külügyi szolgálattal egyeztetésként használták. Tehát ön szerint a, hogyha nem így lennének papíron a feltételek, akkor nem tudom, ha ez nem probléma, akkor nem tudom, hogy szavazni róla, miért probléma. Először is. 11.30-kor jön Márics úr, még addig van néhány napi rendi pontunk, úgyhogy ezt a vitát most azt hiszem nem akarom folytatni. Elismétlem a javaslatomat. Először szavazzunk Pekingről, utána a négy pontról, mint kondícióról. Ezt megtehetjük? Madame Guardia Zabal. Guardia Zabal asszony. Presidente. Köszönöm, elnök úr. Volt egy másik ülésem is, ezért nem tudtam eh, eddig itt lenni. De úgy tűnik, hogy az eladó, előadó már eh, kommunikált az előző előadóval, tehát eh, nem volt felesleges ez az egész folyamat. Szeretném, hogyha vitázhatnánk azokról a javaslatokról, és egy kicsit több időnk lenne ezekre a most előttünk lévő javaslatokra. Elemeznünk kéne ezt, és meg kellene egyeznünk ebben. A, a mi frakciónk ezt gondolja ezekről a javaslatokról. Still a lot of issues left. Um... Rendben. Akkor ma délután Hannu úr látogatása után térjünk vissza erről a téma, erre a témára. Igazából az, hogy most szavazunk 11-kor vagy délután 5-kor, az nem számít, és addig mindenki el tudja olvasni ezt a 20 sort. Alaposan 20 sorról van szó, nem 20 oldalról. Úgyhogy azt javaslom, hogy ma délután 5-re bizonyára készen fogunk állni, hogy megfelelően birkozzunk meg vele, és akkor ezt a és sajnálatos, hogy ez az eszmecsere eddig nem kerülhetett sorra, de akkor eddig el tudjuk intézni. Jó, tehát akkor Pekingről ma délután fogunk szavazni. Ugrunk a következő napi rendi pontunkra. Ez is az épületpolitikára vonatkozó téma. A Palmerston épületről fogunk eszmét cserélni, ez egy brüsszeli épület, Keller asszony. Köszönöm szépen! A Frontexről vagy a bölcsödéről szeretne? Hát a kettőről együtt. Egy Európai Bizottsági épületről van szó, amit óvodának használtak, és utána napközévé vált, ami az iskola után, az iskolai idő végezete után a gyerekek megőrzésére szolgált. Azt javasoljuk tehát, hogy az épület különböző használatai után ö, átépítést javaslunk, hogy ismét fogadni tudja a gyerekeket. Nagyon sok javaslatunk nincs ezzel kapcsolatban. A Frontex javaslata kapcsolatosan többet tudunk, de már van egy jó anyagunk azzal kapcsolatban, hogy a végső prezentációra fel tudjunk készülni. Nos, tehát ez az átalakítás lehetővé tenni azt, hogy a bizottsági dolgozók gyerekeit megfelelően fogadni tudják ebben az épületben. Azt javaslom tehát, hogy ez ilyen típusú projektekeret hagyjuk, hogy tovább menjenek. Köszönöm szépen, látjuk, hogy mennyire kevés időnk van, úgyhogy ebbe most nem fogunk részletesen belemenni, majd a későbbiekben visszatérünk rá, akkor, amikor több információ áll rendelkezésünkre. Keller asszony felelős a Varsói épület, az ETS központi egységének Varsói épülete mm, iránt is. Igen, igen, itt egy építkezésről van szó, illetve egy új struktúrát keresünk az ETS számára, ez egy új rendszer, információs rendszer, adatokat kezelő rendszer, ami a vízum kez, ö, kezeléssel kapcsolatos munkát végzik. Egy olyan épületről van szó, ahol vannak informatikai eszközök és személyek is már, de mivel él-nappal működőképesnek kell lennie az intézetnek, ezért azért, hogy valós időben tudjanak az adatbázisról alapján információt adni. Ezért a Frontex és Varsói központjához közeli épületet keresünk nekik. Az EULISA adatbázis kezelés is ide kapcsolódik, hiszen interoperabilis a két intézet, az ETS és az Eurizát kezelő intézet. Nem ez lesz az utolsó kérés a Frontex részéről, hiszen az elkövetkezendő években tovább fogják fejleszteni a tevékenységeiket. Ez a költség, 2020-as költségrejtésre vonatkozó kérésük, lesz majd több is, a későbbiekben nem feltétlenül csak Varsóban. A Frontex felvázolt nekünk egy stratégiát 2024-ig, 19 és 24 között, ezt még nem tudtam teljes mértékben átvizsgálni, mert nemrég kaptam meg, de szeretnék beszámolni róla a képviselőknek, mert érdekes a tervezés szempontjából, hogy látjuk, látjuk hogy a Frontex rendelkezések alapján a struktúrák megnövelésére hogyan lesz szükség a jövőben. Támogatjuk tehát ezt, és támogatom azt, hogy a lehető leggyorsabban vizsgáljuk meg az ETS épülete kapcsolatos kérdéskört. Köszönjük szépen. Ugyanez a hozzászólás, mint az Amström egységgel kapcsolatban, erre visszatérünk majd később. Következő napirendi pont az Európai Gazdaságpolitikai Koordinációs Szemeszter. Matthias asszonynak adok szót, hogy röviden bemutassa a véleménytervezetet. Köszönöm, elnök úr ön helyesen mondta, egy rövid prezentáció lesz. Egy véleményről van itt szó. Ezért úgy döntöttem, hogy egy minimalista megközelítést alkalmazok. A módosítókat január 28-áig lehet beküldeni. Ebben a véleményben 7 pontot fogalmaztam meg. Ezek javaslatok az Ekon szakbizottság végleges jelentésébe való bekerülésre. Az első pontban az szerepel, hogy az EU-nak egy fenntartató növekedési modellre van szüksége, amely megfelel a környezetvédelmi, klímavédelmi, digitalizációs, demográfiai kihívásoknak. Azt javasoltuk, hogy a, a Green Deal az valójában egy zöld növekedési stratégia kell, hogy legyen e Európa számára. A második pont, valamennyien tisztában vagyunk azzal, hogy ezeknek a kihívásoknak hatalmas hatása lesz a társadalmunkra. Különösen, amikor a szociális jogokról és az egyenlőtlenségről beszélünk. A második pontom, illetve javaslatom ezért lenne a következő – az európai szemeszteren belül az európai szociális jogok pillérét kellene kifejezni. Az ugyanilyen típusú aggályokkal kapcsolatban azt gondoljuk, hogy az európai szemeszterben a fenntartható fejlődési mutatószámoknak is szerepelniük kellene az országonkénti ajánlások körében. Ami az egységes piac teljesítmény jelentését illeti, az egységes piac előnyeit kell hangsúlyozni az összes tagállam, illetve az EU egésze számára. Ezek a jelentések megmutatják majd, hogy ez az egész alapgondolat a nettó befizetők és nettó kedvezményezettek elgondolása, az egy valójában egy sokkal kevésbé éles határvonal, mint ahogy azt általában mondani szokták. Szóba kerülnek még itt a klímavédelmi célkitűzések, illetve az, hogy a bizottságnak be kellene vonnia az Európai Parlamentet a megfelelő módszertan kiválasztásába, amely kísérni fogja a klímával kapcsolatos kiadásokat, illetve a biodiverzitás mainstreambe emelését. A metodológia legfontosabb eleme az, hogy ennek léteznie kell, átláthatónak kell lennie, illetve teljesen átfogónak kell lennie. Hogyha vannak mérhető céljaink, akkor szükséges egy módszertan ahhoz, hogy el tudjuk magyarázni, hogyan jutottunk ezekre a célokra. Be kell vonni a parlamentet a módszertan megtalálásába. A következő pont, annak alapján dolgozunk, hogy az európai régiók nagyon különböző helyzetben vannak, más a kiinduló pontjuk a széndiokszid kibocsátásban is. Az igazságos átmenetmechanizmus, amelyet a bizottság most javasol, annak biztosítania kellene azt, hogy az átállás megfelelő, inkluzív és méltányos az összes uniós régió számára. Hetedik pont, hogy megkérjük a bizottságot arra, hogy mélyítse el az európai szemeszter demokratikus elszámoltathatóságát. Köszönöm szépen. Szeretne bármelyik árnyék előadó hozzászólni? Eszler úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak is a magyarázatot nagyon fontos, hogy legyen egy olyan eszközünk, mint az európai szemeszter, amely átlátható és folyamatos szakpolitikai koordinációt biztosít uniós szinten. Szerintem nélkülözhetetlen ez ahhoz is, hogy ösztönözzük a tagállamokat a strukturális reformok bevezetésére, különösen a digitalizáció, innováció, kutatás és beruházás területén, illetve a fenntartható környezetvédelemben. Ez ugyanis versenyképesebb és zöldebb gazdasághoz vezet, valamint biztosítja a minőséget. Ezért gondoljuk, hogy az inkluzivitás és a méltányosság szintén nagyon lényeges. Ez minden régió esetében így van Európában. Ezt egyértelműen meg kell jeleníteni az uniós költségvetés felhasználásában is. Ami a zöld megállapodást és a növekedési stratégiát illeti, ez segíteni fog a tagállamoknak abban, hogy feleljenek a társadalmi és gazdasági kihívásokra. Ezen kívül azt gondoljuk, hogy a demográfiai kihívások kezelése szintén nagyon lényeges, ezt is az új fenntartató növekedési modellen belül szükséges kezelni. Köszönöm. Elnök úr, kedves kollégák! Az ECON, illetve a költségvetési szakbizottság jelentései után több aggályom is van. A makrogazdasági környezet nagyon rossz, magas az infláció, alacsony a növekedés, és főleg Franciaországban magas az államadóság, 90% a GDP-hez képest, és 3 millió európai kényszerül részmunkaidőbe az európaiak egyötöde szegénységben él. Az előadó javaslataival nem értek egyet. Először is, hogy az eurozónának egy megfelelő költségvetést kell kialakítani. A parlament és a bizottság is ezt a gondolatot védi. Ez egy aszimmetrikus gazdasági sokkot hozna létre. fel kell hívnom a honfitársaim figyelmét arra, hogy milyen veszélyekkel jár ez. Franciaország több milliárd eurót kellene, hogy beleadjon a költségvetésbe. A nettó befizetők is élvezik az egységes piac előnyeit. Ezt egyértelműen ki kell mondani. Franciaországban nem csak évente 8 milliárd euróba kerül nekünk az európai költségvetés, hanem kereskedelmi nehézségeink is vannak az EU miatt. Ami az adózási és szociális harmonizációt illeti, az EU megpróbálja megoldani azokat a problémákat, amelyeket maga okoz. Az egységes piacon olyan országok vannak, amelyek eltérő helyzetben vannak, és ezekből próbálunk egy közösséget fabrikálni. A nemzeti politikákat koordinálni kell, harmonizálni kell a költségvetést európai szinten. Itt is kétségeim vannak. A hozzászólásomat egy olyan ajánlással zárom, amelyet az Európai Bizottság intézett hozzánk. De inkább irányvonal ez, mint sem ajánlás. A nemzeti kormányoknak be kell tartaniuk ezeket az ajánlásokat. A strukturális reformok támogathatják az államokat, ugyanakkor ez gusba is köti őket, mert túlzott költségvetési hiányuk lesz nagyon érdekes látni azt, hogy a jelenleg zajló nyugdíjreform Franciaországban szerepelt a konkrét ajánlások között 2018-ban és 2019-ben is. Ha szabad, akkor azt gondolom, hogy egyetlen nemzetek felett álló szervezet sem adhatnak ki ilyen ajánlásokat. Köszönöm. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék először is köszöntet mondani Márkez asszonynak, az előadónknak a véleményért. Ez teljesen egybecseng az új bizottság politikájával, amely a költségvetési folyamatokat így próbálnak kezelni. Minden kiegyensúlyozott szerepel benne a kizöldítés, és senkit nem hagy hátra az európai szociális jogok szintén szerepelnek itt, és egy hiteles, ambiciózus, erőteljes költségvetést határoz meg. És az új saját forrásokról való álláspontot is tartalmazza. Ha ezen a három paraméteren dolgozunk, akkor az Európai Unió meg fog tudni felelni a digitális, demográfiai és klímával kapcsolatos kihívásokra. Ha át akarjuk alakítani Európát az első klíma szempontjából semleges kontinensé, akkor versenyképes vállalkozókra és innovációra lesz szükség, de meg kell őrizni a szociális védelmet is, amelyek a legjobban működnek az egész világon. Szükségünk van egy olyan többéves pénzügyi keretre is, amely megfelel az ambícióinknak. Márkez asszony a véleményében ezt mind teljesíti. Néhány technikai jellegű módosítót be fogok nyújtani egyes témákhoz kapcsolódóan. Például a fenntartható Európa beruházási csomag, illetve a zöld megállapodás. Itt szerepel az, hogy a, foglalkoztatást is növelheti a digitalizáció és a kizöldítés. Biztosítani kell a munkavállalók méltóságát, a nemek közti egyenlőséget, és csökkenteni kell a szegénységet, de ezen kívül a szolidaritásra is gondolni kell az egyes gazdaságok között. Nettó befizetők és nettó kedvezményezettek vannak. Azt gondolom, hogy itt meg kellene említeni az adóelkerülés és az adócsalás elleni fellépést, amelyet szintén hatékonyan meg lehetne oldani, hogyha koordináltan tennénk erőfeszítést európai szinten. Szeretném említeni az európai költségvetésnek azt a részét is, amely a klíma témával foglalkozik. A több éves pénzügyi keret természetesen az igazságos átmenetet, az ifjúsági garanciát és a zöld megállapodást is tartalmazza. A finn elnökség erről még nem tett említést, illetve fontos, hogy az igazságos átmeneti mechanizmus, amely az átállás gazdasági következményeit enyhíti, az kell, hogy rendelkezzen a megfelelő finanszírozással ahhoz, hogy ezt az átmenetet tényleg támogatni tudja. Köszönöm szépen. Andreasen úr, Köszönöm. Egyetértek az előadóval. A Rinyúhoz hasonlóan lehet, hogy mi is módosítókat fogunk benyújtani a gazdasági modellel kapcsolatban, a klíma és a szociális pillére kapcsolatban. Nem akarok elismételni azokat az érveket, amelyeket a kollégáim már elmondtak, de szeretném hangsúlyozni azt, hogy nagyon fontos az, hogy egy új gazdasági modellt dolgozzunk ki, rá kell mutatni arra, hogy változásra van szükség, máshogyan kell tekintenünk a gazdaságra. Az európai szemeszterről szóló vita is ezt mutatja. Szerintünk ezt meg tudnánk valósítani. Talán ez nem a mi feladatunk, de szerintem ez kapcsolódik a költségvetési szabályokhoz, illetve ahhoz, hogy mit kellene ezekbe a szabályba bevenni, és mit nem. Az erről szóló ö, vita a, ezzel kapcsolatban a klímát is bele kellene venni. Teljesen egyértelmű, hogy erre lenne szükség. Lehet, hogy ez ellentmondásosabb téma, mint a vélemény többi része, de ha komolyan vesszük a céljainkat, akkor azt gondolom, hogy erről beszélnünk kellene, és talán ennek is be kéne kerülnie a véleménybe. Köszönjük szépen, Aman asszony! Az európai szemeszter célja az, hogy az európai politikákat, politikákat összehangolja, és az egyensúlytalanságot megszüntesse. Márkez asszony a demográfiai kihívást is megemlítette, erről szeretnék most beszélni. Dél-Európában stagnál a népesség, keleten folyamatosan csökken a népesség a migráció miatt. Néhány szem. Románia a népesség egyötödét elvesztette, Horvátország, Bulgária 5 és 10 százalék közötti számot veszített el, és ezek a fiatalok, akiket elvesztettek. A nyugdíjfinanszírozás is veszélybe került. Nyugtalanító a helyzet a balti országokban is. Ez a demográfiai egyenlőtlenség a gazdasági egyenlőtlenséget tükrözi. A demográfiai transfer egyben gazdasági transfer is. Egy román orvos, akibe a román állam 25 éven át befektetett, és utána a szabad mozgás jogának megfelelően Franciaországba költözik, és ott gyakorolja az orvostudományt. Ez valójában egy gazdasági transfer keletről nyugatra irányulva. Ezt a fajta transfert, az agyelszívást kompenzálni kell az európai forrásokból, Mit tehetünk mi a Költségvetési Szakbizottságban? A kohéziós politikát védeni kell, ez egy kompenzációs politika. Köszönöm Márkez asszonynak, hogy a demográfia kihívást is megemlítette a véleményében. Szeretném ezt módosítókkal még tovább mélyíteni. Köszönöm szépen. Any other comments? Van-e további hozzászólás? A Pedimolis úr. Köszönöm, Először is szeretnék köszönetet mondani Márkesz kollégának, angolul is. Tehát még egyszer nagyon köszönöm ezt a véleménytervezetet. Már a cím eh, részben megváltozott, Ugye éves stratégia fenntartható fejlődés számára az új cím, hiszen most már itt van a napirenden az új zöld megállapodás, a Green Deal. Most a címen túlmutatóan az európai szemeszt most már évek óta alkalmazása kerül, és tényleg nagyon fontos, az új fajta tervezés, egy, mondjuk egy holisztikus tervezés, amely eh, kivételek, eh, kirekesztések nélkül egy eh, igazságos lenne. Ami az új zöld megállapodást illeti, itt az európai szemeszt Twitter kapcsán sokszor csak a számokra alapoztak mindent, a szociális dimenzió figyelmen kívül hagyásával. És ez nagyon veszélyes helyzetekhez, veszélyes következményeket okozott, egyenlőtlenségek jöttek létre, erről a kollega is beszélt, például a kohézió vagy a brain drain, az agyelszívás kapcsán. Tehát új új tervezésre, újra tervezésre van szükség. Az európai gazdaságra is persze figyelembe kell lenni, egyre nő a szegénység. Az itt előtt előttünk lévő Márkez asszony által készített vélemény tervezetben Szó van arról, hogy az európai szemeszter céljait, céljainak is úgy irány kell adni, ezt összhangba kell hozni a fenntartható fejlődéssel. De hogy ezt megtehessük, változtatni kell néhány dolgon, prioritásokon. Az én frakcióm ezért módosító indítványokat fog benyújtani ilyen értelemben a következő napokban. Köszönöm szépen, Csoncsa úr. Köszönöm szépen, lengyelül fogok beszélni. Több mindenről beszélünk itt egyszerre. Örülünk annak, hogy az Európai Unió vezető szerepet fog vállalni egy sor területen, ez nagyon fontos. Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy a kezdőpont más-más lehet a különböző cselekvések és fellépések esetében. Mire gondolok itt például? Az egyik kérdés az a bér. A bér esetében nem értek egyet a javaslattal, mert a tagállamok felelősek az adóztatásért. Azonban szeretnénk beszélni a növekedésről, ez nagyon fontos lenne, illetve a tagállamok átalakulásának a folyamatáról, a régiókról, A tagállamok tehát, ahogy mondtam, különböző kiinduló pontokról tudnak elindulni. És ezért nagyon fontos a befogadáson gondolkozni, az átalakításban gondolkozni, de ezt mindenképpen a méltányos átalakulás keretei között. Hogyha azt látjuk, hogy vannak olyan régiók, vannak olyan országok, amelyek a második világháború utáni helyzetük miatt rosszabb helyzetben maradtak, és szeretnénk, hogy ugyanazt a szintet elérjék, mint a többi ország. Nos, például nálunk is vannak olyan, ország, olyan régiók is, ahol romlik a helyzet. Úgyhogy a valós helyzetről kell beszélni. A méltányos átalakulásról, és azt is a jelenlegi helyzet fényében kell vizsgálnunk. Az Európai Unió nagyon fontos, hogy az átalakulásnak vezetője legyen, vezérszerepet vállaljon, de ne feledkezzünk meg a realitásról sem, hogy ne kelljen visszalépnünk, helyet, hogy előrelépnénk. Kérem, hogy csak röviden, mert Marics úr itt kopogtat már az ajtón. Köszönöm, elnök úr. És köszönetet szeretnék mondani minden képviselőtársamnak a mm, munkában való részvételért. Szeretnék emlékeztetni, emlékeztetni arra, hogy ez itt egy vélemény tervezet, és az ECON, az illetékes szakbizottság néhány gondolatot én is szeretnék felvetni. Az ECON jelentés tevőjének azt szeretnénk ugye javasolni, hogy vegye fel az indítványába a mi javaslatainkat. Ezt szeretném valamivel kiegészíteni. Bár itt egy vélemény tervezethez írt javaslatokról van szó. Fontos, hogy ez, itt olyan témákról van szó, amelyeknek nagyon nagy a költségvetési hatása. És itt ugye a több éves költségvetésről, a saját forrásokról zajlanak éppen a tárgyalások. Köszönök minden hozzászólást és igen, elhangzott, hogy módosító indítványokat fognak majd benyújtani kollégák, amelyeket a jelentéstevő figyelembe kell, hogy vegyen. Január 28-a a határidő, és még egyszer köszönöm minden képviselőtársamnak a hozzászólásokat és az esetleges módosító indítványokat. Köszönöm szépen. A tizedik napirendi ponttal mai délután fogunk foglalkozni az EIB napirendi pont után. És természetesen szavazunk el a pekingi témáról. Itt szeretném világossá tenni, hogy határozott képességre lesz szükség ehhez a szavazáshoz. Most pedig üdvözöljük Marics urat, és folytatjuk a napi rendünket. We resume our agenda, and uh, I do this by welcoming warmly. Nagy szeretettel üdvözlöm Dravko Maric urat, és nem csak üdvözlöm őt, hanem nagyon köszönöm neki, hogy elfogadta a meghívásunkat. Maric úr, pénzügyminiszter és miniszterelnök helyettes, és pénzügyminiszteri minőségében most a hónapig ő az ECOFIN tanács elnöke. Nagyon pozitív jelzés ez a látogatás arra, hogy a horvát elnökségnek nagyon fontos az együttműködés velünk és természetesen a különböző dossziékkal kapcsolatos felelősségünk nyilvánvaló. A Költségvetési Szakbizottságnál több olyan dosszé van, amelyek vagy függőben vannak, vagy csak épp most indulnak a horvát elnökség alatt. MFF, saját források, az Európai Monetáris Unió jogállamiság, aztán a Green Deal, a beruházási terve, <clears throat> valamint a 2021-es költségvetés elfogadása. De nem minden tartozik persze az ECOFIN kompetenciájába. Az Európai eh, Parlament már a német elnökséggel is együtt eh, működik majd a 2021-es eh, költségvetéssel kapcsolatban, illetve az MFF tárgyalások kapcsán, még az azt követő soros elnökséggel is. A a horvát elnökség terveivel fogunk megismerkedni az előbb az általam említett területeken. Parancsolja, miniszter úr! Köszönöm, elnök úr! Szakbizottság tisztelt tagjai, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Számomra is nagy öröm és megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma, és eszmecserét folytathatok önökkel. Mi vagyunk az Európai Unió legfiatalabb tagállama, és most először töltjük be a tanácsoros elnöki tisztjét. Mind, tehát nagyon sok a pozitív érzelem, izgalom, ezzel a elnökséggel kapcsolatban, és látják azt is, hogy hatalmas munkát végeztek sokan Zágrában is, és itt Brüsszelben is. Nagy örömmel várjuk tehát az elnökségünket. Tegnap zajlott az első miniszteri tanácsülés, amelyet egy horvát miniszter vezetett le. Nagyon jól ment, úgyhogy eddig minden rendben van. Én Másodszor eh, vagyok itt az Európai Parlamentben, az ECON szakbizottságban jártam már, és hát elnézést kérek azoktól, akik ott is eh, azon az ülésen is részt vettek, hogyha most eh, sok tekintetben ugyanazt fogják hallani. Az ott az ekonban az ülés nagyon jó vitát eredményezett, és ahogyan az elnök úr is elmondta, a cél természetesen az volt, hogy mind, lehetőleg minél több kérdésre tudjak válaszolni, amelyek fontosabb kérdésekhez kapcsolódnak. És elnökség képviselőjeként, különösen amikor a több éves költségvetésről beszélünk, illetve a jövő évi költségvetésről, azt mondanám, hogy hát itt a lehetőségek azért be vannak korlátozva, az Európai Tanácsnál van igazából a labda, és politika iránymutatásra várunk több fontos témával kapcsolatban. De persze nagyon örülünk, hogy több kérdést felvethetünk, és nagy öröm számomra, hogy hozzászólásokat, kérdéseket hallgathatok meg itt a parlamenti szakbizottságokban is. Költségvetés és pénzügyi prioritások a horvát elnökség alatt. Először erről szeretnék beszélni, és utána térhetünk rá a kérdésekre, válaszokra. Nagyon érdekes időket élünk meg. Persze az érdekes szó az <laughs> elég viszonylagos, mert ezt szoktuk mondani az egész Európai Unióra. Elindult az új intézmény, a ciklus, szorosan együttműködünk az új bizottsággal és az Európai Parlamenttel. Az elnökségünk, a tagállamok, az Európai Bizottság és az Európai Parlament segítségével hogy is fogalmazzak, egy fontos elnökség lesz. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a legfontosabb mottónk erős Európa kihívások által jellemzett világban. Ezt azt hiszem, hogy nagyon jól jellemzi a jelenlegi helyzetet az új európai ciklusok indulnak. Mi az elnökség minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a munkánkat nem is csak hogy jól, hanem konstruktívan végezzük, pozitív eredmények fémjelezzék majd az elnökségünk végét. Mik az elnökségünk fő prioritásai? Négy ilyet határoztunk meg. Ezekkel párhuzamosan, vagy szorosan ezekhez kapcsolódóan van még néhány olyan kérdés, amelyeket szeretnénk majd az egész unió számára fontos témaként kezelni. Kezdjük tehát a globális vagy általános prioritásunkkal. Európa, amely fejlődik, kiegyensúlyozott, inkluzív növekedést akarunk az Európai Uniónak, foglalkozunk a legégetőbb kérdésekkel, demográfiai kihívásokkal. Erős belső piacot akarunk, ahol fontos a kohézió és a konvergencia, de figyelembe vesszük a fenntartható fejlődés szempontjait is, és persze itt van velünk örökké a klímaváltozás kérdése. Horizontális eszmecseréket akarunk indítani az új zöld megállapodáson. Második prioritás Európa, mely összekapcsol. Ide tartozik a közlekedés, energia, a digitális összekapcsolás, de foglalkozni szeretnénk az új technológiák és a digitalizáció által a társadalomnak okozott kihívásokkal. Más kezdeményezések is lesznek, például az európai polgárok jobb összekapcsolása, sport, kultúra, oktatás terén. A harmadik prioritás Európa, amely megvéd a polgárok, az emberek biztonsága Európán belül és azon kívül, itt egy átfogó megközelítésen dolgozunk a migrációval kapcsolatban, új stratégiai iránymutatások készülnek a szabadság, a biztonság kapcsán, igazságügy és a belügyi területen. Azután itt vannak a globális kérdések, a szomszédságpolitika. Az Zágrában 2020 májusban lesz a nyugat-balkáni országokkal csúcs találkozó, és a keleti part partnerség ügyében is lesznek lépések. Tovább folytatjuk, továbbra is aktívan fogjuk támogatni az EU bővítését, hogyha a tagság feltételei teljesülnek. Ezeknek a prioritásoknak a megvalósulásához finanszírozásra van szükség, ez itt van a több éves költségvetés, illetve a jövő évi költségvetés. Az MFF csomag és az ahhoz kapcsolódó javaslatok is sődleges prioritást jelentenek az elnökségünk számára, de hogy tudják, ez az ügy most az Európai Tanács kezében van, Charles Michel elnök kezében, ezért mi játékterünk korlátozott. Elkötelezettek vagyunk, hogy tárgyalások induljanak az Európai Parlamenttel az MFF-fel kapcsolatos ágazati javaslatokról, hogy zökkenőmentős lehessen az átmenet a jelenlegi programok és a következő időszak programjai között. Ami az MFF-et illeti, elnökségként szorosabb kapcsolatokat szeretnénk az Európai Parlamenttel, és a bevált gyakorlatot akarjuk folytatni az általános ügyek tanácsa előtt és utána, hogyha a tanács az MFF-fel foglalkozik, akkor tájékoztatni fogjuk a parlamentet, ez is táplálni fogja az együttműködésünket. Miután az Európai Tanácstól megkapjuk az iránymutatásokat, a horvát elnökség cikkenkénti vizsgálatot is elkezdi azon jogalkotási javaslatok kapcsán, amelyek a saját forrásokkal foglalkoznak ami az éves költségvetést illeti, a 2021-es, de ugye ez lesz az első év az új 7 éves költségvetési ciklusban. A tanács készíti az iránymutatásokat a 2021-es költségvetéshez, és ezt majd a tavaszi trialógus kapcsán ismertetik a parlamenttel. Az igazi folyamat akkor indul, hogyha a bizottság terjeszti a költségvetési területre vonatkozó javaslatát. Már ezt a következő soros elnökség, a német elnökség fogja e, irányítani. Most röviden még e, a jogalkotási dossziék kapcsán az önök számára fontosakról hagyja egy csak néhány szót ha amikor az, az Euro, Eurocsoport október 9-én megkapta az iránymutatásokat, ott elkészültek a programok, és az előző elnökség önöket is, önöknek is eljutotta az anyagokat. Nincs hivatalos álláspontja a tanácsnak, még fontos építőkockák hiányoznak. Mi az elnökségként azt gondoljuk, hogy az Európai Parlament jelentése jelentheti ezeket a hiányzó építőkockákat. Tehát amit a társ jogalkotók munkája lezárult, akkor lesz egy olyan fontos eszköz, amiből támogatni lehet a strukturális reformokat és a beruházásokat. Nagyon átfogó vitákra számítok, elég sürgető ügyről van szó, és folyamatosan foglalkoznunk kell azzal, hogy hogyan tudjuk további növekedést ösztönözni az Európai Unióban és a tagállamokban. A képviselők és az elnökség együttműködése egyértelmű, minden támogatást megadunk ahhoz, hogy az európai szintű strukturális reformokat, amikre nagyon nagy szükség van, támogassuk. Tehát van, itt van ez a fejlesztési beruházási program, ennek a támogatása. Még néhány szót szólnék azokról a változtatásokról, amelyekről számíthatunk az eredeti bizottsági javaslattal kapcsolatban. Először is a reform megvalósulásának eszköze a konvergencia és a versenyképességgel foglalkozó anyag az euróvezetre, azután van egy konvergenciával foglalkozó jogi instrumentum, ami a konvergencia intelligencia eszköz vagy facilitással együtt került elfogadásra, és a támogatási mechanizmusról is van egy anyag. Az Szeretnénk az Invest EU programban áramvonalasítani, egyszerűsíteni a szabályokat, és természetesen ezt, ezt a következő több éves költségvetés keretein belül tehetjük majd csak meg. Elnök úr, tisztelt képviselők! Elnökségünk nagyon szeretné, hogyha a következő hat hónapban komoly előrelépés történne a költségvetéssel kapcsolatos dossziékban, és ez nagyon fontos együttműködésünk az Európai Parlamenttel. Itt be is fejezném, és természetesen rendelkezésükre állok a kérdéseik, észrevételeik vannak. Köszönöm szépen, Maricsúr. Ami azt illeti, hogy hogyan folytatjuk, hogyan szervezzük meg az ülésünket. Először a Költségvetési Szakbizottság koordinátorjai kapnak szót. Nagyon fontos, hogy egy órakor abba kell hagynunk az ülést, úgyhogy akkor fogunk spontán felszólásokat is engedni, hogyha erre időnk marad. Fernándes úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Portugál nyelven beszélek. Szeretettel üdvözlöm, miniszter úr! Biztos vagyok benne, hogy partnerek leszünk, és az önök prioritásai nagyon jól egybeesnek a mi prioritásainkkal. A kohézió rendkívül fontos, a konvergencia szintén, a több éves pénzügyi keret. Nos, ezzel kapcsolatban szeretnénk biztosítani azt, hogy megfelelő megállapodás születik, és csak akkor kapunk meg, tudunk megállapodásra jutni a több éves pénzügyi keretről, hogyha az új saját források megjelennek benne. Ragaszkodunk a saját források kérdéséhez, és ahhoz, hogy ezt a rendszert reformáljuk meg. Kérdésem a következő. Milyen szerepet kívánnak játszani ebben a folyamatban, és mi a céljuk azzal, tehát milyen céljaik vannak a több éves pénzügyi kerete. Úgy gondolják-e, hogy a parlament a megfelelő metodikát folytatta-e? 1,3%-os bruttó nemzeti jövedelemről beszélünk, de ez az 1,3 nem egy olyan szám, amit csak úgy a semmiből rántottunk elő. Az e, előadónak elment a mikrofonja. Hanem ez a különböző szakpolitikákra szükséges pénzek, ha összeadjuk, ezeknek az összegével egyenlő. Tehát először megvan a tartalom, és utána rendeltük hozzá az összegeket. Nem engedhetjük meg azt, hogy a kohéziót, a konferenciát, vagy a kutatási programokat csökkentsük, hogy ezekre, az ezekre szánt költségeket visszaszorítsuk. Az új szakpolitikákat, hogyha akarunk, akkor ezekre új erőforrásokat is kell szállni. Az új programok, új prioritások mind új kiegészítő forrásokat kell, hogy kapjanak. És mit gondol a BIK-ről, a konvergenciáért és versenyképességért felelős költségvetési eszközről? Jelenlegi formájában ez úgy tűnik, hogy inkább a gazdag országoknak segít, ahelyett, hogy azokat támogatná, amelyeknek nagyobb szüksége van a konvergenciára. Számíthat a teljes mértékű támogatásunkra, hogy gyors megállapodásra jussunk az MFF-ről, illetve az Európai Unió remélem, hogy az Európai Parlament javaslatait el fogja fogadni, és azt, hogy a GNI 1,3%-a legyen a költségvetés, az nem ambíció, erre van reálisan szüksége az EU-nak. Elnök, köszönöm. Guardia Zabalasszony. Sí, muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudtam sajnos követni az ECOM-ban lefolytatott vitát, de a társ előadóm, aki a beruházási program mal foglalkozott, kérdést tett fel neki, és most erről szeretnék beszélni. Engem nagyon nyugtalanít az, hogy ezzel az eszközzel kapcsolatban mennyire visszaléptünk. Először is azért, mert a parlament részéről minket lebénított az, hogy megvárjuk, hogy mi lesz az Eurogroup tárgyalásainak az eredménye. Közben nem dolgozhattunk az Európai Bizottság javaslatán, mert hogyha az Eurogruptól egy másik javaslat érkezik, akkor az nem lenne jó, tehát ezért nem tudtuk ezt folytatni. De ez a program teljesen függ a pénzügyi keretről szóló egyeztetésektől, nem csak a mennyiségben, hanem azért is, mert hogyha 10 milliárd, 15 milliárd vagy 20 milliárd euró értékben lesz egy átdolgozott program, akkor nem lehet ugyanaz a prioritások listája, mint most. De azért is van ez, mert a több éves pénzügyi keretről szóló negotiation boxban azok a pontok, amelyek szerepelnek, azok kulcsfontosságú elemek, amelyekről tárgyalnunk kell a tanácssal. Ez a rendelet szempontjából is fontos. Hogyan tud a parlament tárgyalni, hogyha nincsenek konkrét számok, illetve hogy az alapvető elosztási, felhasználási és kritériumpontok egy olyan negotiation boxban vannak, amelyekről a tanács egyhangulag fog dönteni. Hogyan tud a parlament így részt venni a tárgyalásokon? Ettől a helyzet még bonyolultabb lett, ugyanis a több éves pénzügyi keret az elnöktől érkezik, az ágazati megállapodások pedig a tanács többi tagjától. Tehát ezek az agályaim. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Elyi asszony. Elnök úr, köszönöm, miniszter úr. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen, hogy eszmét cserélhetünk önne. Több elemre szeretnénk felhívni a figyelmet, és kérdéseket feltenni. A legfrissebb aktualitások szerint az Európai Parlament a többéves pénzügyi keretről tárgyal, a legfrissebb forduló decemberben volt, ekkor az elnök a kértekezlete befugyasztotta a tárgyalásokat, és azt szeretném tudni, hogy mit gondol, hogyan fog reagálni az elnök a kértekezlete ezen döntésére a horvát elnökség fel akarják-e gyorsítani a tárgyalásokat szektorális szinten, illetve a legfrissebb fejlemények nyomán a regi szakbizottságnak a tegnapi döntése az volt, hogy befagyasztja a kohéziós politikáról szóló tárgyalásokat. Erre vonatkozik a második kérdésem. A kohéziós politika nagyon szorosan érinti Horvátországot, és e tekintetben Horvátország álláspontja nagyon hasonlít a parlamentéhez ezzel a témával kapcsolatban is. Az Európai Parlament talán szövetségese lehet Horvátországnak fel akarnak-e használni minket, az Európai Parlamentet, a képviselőket arra, hogy az önök számára is személyesen fontos témákban együtt tudjunk küzdeni. A harmadik kérdésem a saját forrásokra vonatkozik. Munkaprogramjukban az olvasható, hogy arra fognak összpontosítani az erőforrásaikat, hogy a saját forrásokról szólt tárgyalásokat le tudjuk zárni a kifizetésekhez hasonlóan ugyanazon az egalitárius alapon kell, hogy ez nyugodjon, de ha ebből nem tudunk elmozdulni, akkor nem biztos, hogy eljutunk a tárgyalások véglegesítéséhez. Tudná mondani pár szót arról, hogy a saját forrásokra vonatkozó reformot hogyan látja, mi az, amire amiről már szóltunk, hogy ez nagyon fontos téma a parlament számára, és az utolsó dolog a horvát elnökség programjával kapcsolatban hangsúlyozzák azt, hogy az elnökségük igazságos adóztatást szeretne látni, és hogy a digit, gazdaság digitalizációjához akarják ezt hozzáigazítani. Hogyan látja, milyen szerepe lehet az európai költségvetésnek ebben, illetve hogyan fogják meggyőzni a vonakodó kollégáikat. Köszönöm. Köszönöm. Andrészen úr kap Köszönöm. Köszönöm, Mári Csúr, nagyon nagyra értékeljük, hogy itt van, eljött ma hozzánk, és azt gondolom, hogy rendkívül fontos szá szerepet tud játszani majd ön a többéves pénzügyi keretről szólt tárgyalásokban, különösen a szektoriális programokat illetően, de általánosságban is. Nagyon fontos lesz tehát az önök szerepe, és a többi államhoz hasonlóan, akikkel eszmét cseréltünk a múltban, az önök országa is nagyon fontos, mivel a konebbiakban más álláspontjuk volt, hasonlóbb volt a netto befizetőkhöz az álláspontjuk, de új dimenziók nyíltak meg, és szükségünk van önökre ebben a vitában, úgyhogy nagyon nagy lelkesedéssel várjuk az együttes munkát de a költségvetés az értékekről is szól. Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem, teljes más témára vonatkozik ez. Az egyik prioritásukról kérdeznék. Európa védés, védelme az egyik prioritásuk az elnökség alatt, és mindannyian tudjuk, hogy a civil szervezetek, illetve a menekültekről szóló Európai Tanács illegális fellépést sőt kínzásról számol be a horvát határon a migránsokat illetően. A migrációs programok finanszírozása a horvát határokon hogyan valósítható meg, hogyan költhetünk ott sok Európai Uniós pénzt, hogyha közben ez történik. Egyetért, de azzal gondolom igen, hogy a költségvetés az értékekről is szól, és az alapvető emberi jogokat tiszteletben kell tartani kérem, hogy kommentálja azon civil szervezetek jelentéseit, akik arról számolnak be, hogy nagyon rossz a helyzet a horvát határon. Milyen horvát kormány ezzel kapcsolatban? Illetve a migrációs részre vonatkozó tárgyalásokról mi a véleménye? Köszönöm, Laport asszony. Mikrofont szeretnénk kérni. Miniszter úr, először is köszöntet mondok, hogy itt van velünk a plene, a, az Európai Parlamentben. Az elnökségükkel kapcsolatban két kérdésem lenne. Az első a saját forrásokra vonatkozik. A horvát elnökség egyik el, eh, prioritása ez. Nagyon szkeptikusnak tűnik a tanács a saját források reformjával kapcsolatban, ami az Európai Unió költségvetésében szeretné ennek az aján, a arányát növelni az európai költségvetésben. Hogyan lehetne meggyőzni az államokat, a tagállamokat arról, hogy ezt a változtatást elfogadják? A második kérdésem pedig a jövőbeli több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokra vonatkozik, a 2021-27-esről beszélek. A hosszú távú, konzekvens költségvetést szeretnénk látni az Európai Parlament részéről, és azt, hogy növekedjen a költségvetés. Hogyan látják a parlament ezen álláspontját a jövőbeli tárgyalások fényében? Köszönöm. Köszönöm. Zoncsa úr kapszott. Unii Europejskiej, Köszönöm szépen. Nem is olyan régen az Európai Unióban, nem úgy olyan rég van benne Horvátország, de ez azt jelenti, hogy friss tekintettel tudnak ránézni. Mi remélem, hogy Horvátországnak a küldetése hatékony lesz. Négy területet mutatott be, nagyon pontosan. Azt szeretném tudni, hogy a projektjükben amit ön most itt bemutatott, gondoltak-e arra, hogy beszéljenek a infrastruktúrális és gazdasági programról, a 3M programról. Ez nem egy politikai jellegű program. A horvát elnökség során lesz a lehetőség arra, hogy ezt a kérdést felvessék, hogy az ilyen jellegű kezdeményezéseket finanszírozzák. A második kérdésem pedig ehhez a projekthez kapcsolódik szintén, a Kárpátok láncolatára vonatkozik. A Horvátország is a Kárpátokhoz kapcsolódik valamilyen szinten, úgyhogy a Kárpátok térségében a határokon átnyúló infrastruktúrák építésével kapcsolatban mi a véleménye? Nagyon fontos egy közös, erős Európát építeni, és a határokon átnyúló térségek fejlesztése ebből a szempontból nagyon fontos. Köszönöm szépen, Muli szúr kapszót. Köszönöm szépen, Marics úr, üdvözlöm Önt a bizottságunkban. Nagyon sok sikert kívánok önöknek a horvát elnökséghez. Ugyanakkor szeretnék elmondani valami magától értetődőt. Az önök elnökségének a sikere azon fog múlni, hogy milyen eredmények mutatkoznak majd a szemeszter végén, illetve azon, hogy önök hogyan tervezik ezeket a nagyra törő célokat elérni. Ami a kohéziót illeti, Plenkovics úr néhány nappal ezelőtt bemutatta a horvát elnökség célkitűzéseit. Elmondta, hogy a kohézió nagyon fontos cél, és ez helyes is. A horvát elnökség által megszabott prioritás a tanács javaslataiban is megjelenik, ahogy ez a finn elnökség alatt is történt. Ön pénzügyminiszter és miniszterelnök helyettes, tehát számokat kell említenie. A jelenleg az asztalon lévő eh, tanácsi javaslat a regionális eh, fejlesztés és kohéziós eh, csökkentéseket irányoz elő 13%-kal, az Európai Szociális Alapterületén 10%-kal, máshol pedig akár 47%-kal. Lehetetlen többet tenni kevesebb pénzből. Szeretnék öntől kérdezni valamit. Ezt az ellentmondást ami a horvát elnökség célkitűzései, illetve a tanács javaslatai között feszül, hogyan tudná áthidalni? Ez az első kérdésem. A második a több éves pénzügyi keret része, a 2021-re szóló költségvetés. A helyzet itt régóta stagnál, ugyanis az Európai Parlament javaslatai, ahogy azt a többi ö, frakció koordinátora is megmutatta, a GDP 1,3%-ára vonatkoznak, ezek a tanács és a bizottság javaslataiból érkeznek. Szükségünk van erre a pénzre, hogy keresztül vigyük az elképzeléseinket. Mi nem a légből kaptuk ezeket a számokat. A parlament javaslata és a tanács javaslata között nagyon nagy a különbség. A finálnökség javaslata csalódást okozott nekünk, sokkal kevesebb pénz lenne erre, mint a már végrehajtott több éves pénzügyi keretben. A tanács javaslata ahogy az jelenleg áll. 236 millió euróval kevesebb, mint amit a parlament előirányozna, és 50 milliárd euróval kevesebb, mint amit a bizottság javasolna. Az én kérdésem az, hogy a horvát elnökség milyen szerepet fog ebben betölteni. Ugyanis a tanács elnöke is meg már elhatározta magát, ezt az ő kezében hagyják, vagy pedig átgondolják ezt. Ezt a horvát elnökség alatt le fogják zárni, vagy az önök elnöksége csak átmeneti lesz, és a, a lényeges döntést pedig a német elnökség fogja meghozni. Köszönöm szépen. Köszönjük. Most pedig spontán hozzászólások következnek, utána pedig visszaadjuk a szót Marics úrnak, hogy válaszoljon az elhangzott felvetésekre és kérdésekre. Először is Reszler úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Most horvátul fogok beszélni. Miniszterelnök helyettes úr, először is szeretnék önnek gratulálni az elnökség sikeres megkezdéséhez. Természetesen kétség sem fér hozzá, hogy az összes többi prioritástól függetlenül a több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalások kulcskérdést jelentenek majd a következő néhány évre nézve. Természetesen Horvátországnak is meg lesz a szerepe az elnöksége alatt. Ez a leginkább most van így, mivel a kohéziós politika és annak a forrásai gondoskodnak arról, hogy elég finanszírozás jusson az európai politika egyik pillérének. Ezt hozzá kell igazítani a modern prioritásokhoz és kihívásokhoz, ugyanakkor ez azért is fontos, mert azok a pénzösszegek, amelyekről beszélünk a több éves pénzügyi keret részeként, nagyon összetettek, egymáshoz is kapcsolódnak. és más ágazatokhoz is kapcsolódnak. Több alkalommal hallottuk már, hogy a 1,3%-os érték nem légből kapott. Ez egyszerűen a politikai prioritásainkból alakult át, amelyeket az Európai Tanács és az Európai Bizottság is megerősített. Nem látok tehát okot arra, hogy a prioritásainkat hogyan tudnánk megvalósítani és a céljainkat elérni. hogyha a saját források rendszerét nem reformáljuk meg. Egyértelmű tehát, és engem személy szerint is nagyon foglalkoztat, hogy hogyan fog lezajlani a saját források reformja, hogy mit terveznek ezzel kapcsolatban a több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokon a következő hat hónapban, illetve más ehhez kapcsolódó kérdések is érdekelnek. Egyébként pedig sok sikert kívánok Önöknek a következő hat hónapra az elnökségük fennmaradó részére, és remélem, hogy szorosan együttműködnek majd az Európai Parlamenttel, hogy a több éves pénzügyi keretet a lehető leghamarabb elfogadhassuk. Köszönöm, Lewandowski úr! Nagyon örülök, hogy itt van velünk, miniszter úr. Azt gondolom, a több éves pénzügyi keretről szóló megállapodás valóban nagyon sok felfájást okoz, de ez nem Horvátországnak fog gondokat okozni. Ez nem kizárólag az ő felelősségük. Emlékszem, hogy Herman Van Rompuy teljes felelősséget vállalt azért, hogy a több éves pénzügyi keretet elfogadjuk, ő kétoldalúan próbálkozott megállapodni, megtudni, hogy mi elfogadható az egyes országok számára, és Cameron urat is a saját oldalára állította. És még így is volt két ország, amelynek ez nem volt megfelelő. Tehát én úgy gondolom, hogy Michel elnök úr is nagyon tudatában van ennek. Ez egy kormányközi megállapodás kell, hogy legyen. Természetesen a kohéziós országok hozzáállása nagyon eltérő lehet. Az éves költségvetések létrehozása a több éves pénzügyi keret nélkül szintén egy nagyon érdekes gyakorlat lesz majd. Köszönöm szépen! Köszönjük, Márkez asszony! Portugálul fogok beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr! Azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm a miniszter úrnak, hogy eljött és egyeztet a parlamenttel. Tudom, hogy az Ekonban már korábban is járt, sajnos oda nem tudtam elmenni, de most itt van a Költségvetési Szakbizottságban. Remélem, hogy az ön itteni jelenléte a jövőre nézve is jelzi azt, hogy a horvát elnökség hogyan fog együttműködni az Európai Parlamenttel. Különösen gondolok itt egy ügyre, amely nagyon aggaszt minket itt a szakbizottságban, ez pedig a több éves pénzügyi keret. Ennek a témának én vagyok az előadója. Azt remélem, hogy a horvát elnökség kommunikálni fog a kohézió barátai csoporttal Lisszabonban, februárban lesz ott egy ülésünk. Ennek során megismerhetnék a kohéziós politika fontosságát, és azt, hogy a következő több éves pénzügyi keretben milyen szerepet tölt majd be a kohézió. Azt gondolom, hogy ezen az ülésen egy szélesebb körű perspektívát ismerhetnének meg, és az ambíciójukat is hozzáadhatnak ehhez a vitához. Két kérdésem van. Az első a Negobox, az a tárgyalási doboz, amelyet a finn elnökség készített. Az Európai Parlament ehhez hozzászólt, és próbáltunk gondoskodni arról, hogy az Európai Parlament álláspontja bekerüljön ebbe, mind a többéves pénzügyi keret szélesebb kontextusába, illetve pedig a szakbizottságok egyes ágazati területeire. Próbáltunk gondoskodni arról, hogy az együttdöntési elemek is bekerüljenek ebbe a tárgyalási dobozba. Miniszter úr, a kérdésem önhöz az lenne, hogy ön jól ismeri ezt a helyzetet, biztos vagyok benne, hogy felkészült a mai ülésre, és tanulmányozta az Európai Parlament álláspontját a pénzügyi kerettel kapcsolatban. Én azt kérdezném most öntől, hogy a horvát elnökség megtartja ezt a tárgyalási dobozt, ezt a negoboxot, vagy pedig megváltoztatja azt. A második kérdésem az ütemtervhez kapcsolódik. Az előttem szóló kollégák már feltették ezt a kérdést. A plenárison az önminiszterelnöke azt mondta, hogy szeretnék ezt elfogadni az önök elnöksége alatt. Ezt hallottuk tehát. de érdekes lenne az ön véleményét is hallani, mit lehet lezárni a horvát elnökség alatt. Azzal zárnám hozzásolásomat, hogy a legjobbakat kívánom önöknek az elnökséghez, hiszen ez a mi munkánkra is kihat majd. Köszönjük, Olbricht úr! Köszönöm, én csak a kollégáim nyomán azt szeretném mondani társelőadóként, hogy a több éves pénzügyi keretről a Koreper is tárgyal, tehát remélem, hogy át fogja adni a horvát kollégáknak azt, hogy itt igazi együttműködésre lesz szükség, ez az előző elnökségek alatt nem így volt. A korábbi elnökség alatt teljesen szimbolikusan kezeltek minket a diplomácia szabályai szerint. de mi ö, választott képviselők vagyunk, remélem, hogy önök máshogy állnak majd az Európai Parlamenthez. Az ön jelenléte itt azt mutatja, hogy önök más megközelítést alkalmaznak majd, mint az elődei, és ez nagyon ö, kedvünkre való. Szeretnénk tudni, hogy ez miért van, mert mivel az Európai Tanácsban a miniszterelnökök megegyeznek majd, de ezelőtt az Európai Parlamenttel is meg kellene állapodni. Mi pedig nem akarjuk megvárni ezt az egyhangú döntést, mert addigra már túl késő lesz. Szeretnénk, hogyha ezelőtt meg tudnánk állapodni. Azt hiszem, egy egyértelmű üzenet az, hogy nem akarjuk az eljárást követni, szeretnénk aktívak lenni kezdettől fogva. És egy nagyon gyakorlati kérdés, amikor ön azt mondta, hogy limitált lesz a hatáskörünk a pénzügyi keretre vonatkozóan, akkor szeretném tudni, hogy ez mit jelent. Mert ha Michel úr meghozza a döntést a többéves pénzügyi keretről, és ha ő a felelős a negoboxért is, akkor attól még önök az elnökség részéről is felelősek, de vajon kinek? parlament képviselőinek önök, Michel úrra kellene beszélnie az ágazati eh, megállapodásokkal kapcsolatban, vagy pedig az elnökséggel. Így eh, párhuzamosan eh, folyna a munka. Van némi tapasztalatunk már Van Rompuy úrral, ez régen volt már, de akkor még más volt a parlament. Ez a parlament folyamatosan tanul, és meg szeretné tudni, hogy kivel kellene kapcsolatba lépnie, ki a kapcsolattartó kérem, hogy magyarázza el nekünk a munkamegosztást, hogy ki mivel foglalkozik. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, miniszter úr, itt az Európai Parlamentben, a Költségvetési Szakbizottságban. Először is gratulálok önnek a horvát gazdaság teljesítményéhez, alacsony a munkanélküliség, csökken az államadóság, szeretnének csatlakozni Schengenhez, még idei évben, és majd az euróhoz is. Ehhez csak gratulálni tudok olyan országbeliként, amely még nem tagja az euróvezetnek. Először az éves költségvetésről. Az első fél évben az önök elnöksége alatt önök nagyon fontos eh, szerepet játszhatnak, és eh, pozitívan befolyásolhatják az EU költségvetését. Ugyanis az önök elnöksége alatt fogad el a tanács eh, politikai iránymutatásokat a jövő évi költségvetéshez. Mielőtt a költségvetés tervezetet tehát bemutatja, már kiderül, hogy mik lesznek a priorit, meg lennének a prioritások a tervezetben. A e, titkárság évről évre itt egy copy paste készítette ezeket a dokumentumokat, ugye mik a prioritások, biztonság, stb. Csak a probléma az, hogy a politikai iránymutatásból az derült ki, hogy hát többet akarnánk ennél, de amikor elkészült a szöveg, akkor e, ez már csak e, azokat a elemeket tartalmazta, meg szokványosan évről évre megjelennek, innováció, Horizon 2020, infrastruktúra programok, stb. Támogatni akarjuk a biztonságot, de ugyanakkor a migrációs alapban például csökkentéseket irányoztak elő. Lehetőség van arra, hogy egy igazi politikus elnökség legyenek. A kérdésem az, hogy mik a szándékaik, hogyan akarják ezt a fontos lépést megtenni a költségvetési eljárásban, ahogy meg kialakítsák a politikai iránymutatásokat, és hogy mindez ne csak üres szó maradjon, hanem valóban, amit tesznek, az befolyásolja az éves költségvetést a, eml- ismertette a prioritásait, az elnökség prioritásait, és kapcsolódik ahhoz, amit Lewandowski kollégám kérdezett. Amíg nincs születik meg a megállapodás az MFF-ről, addig egyetem, hogy lehet a jövő évi költségvetésről beszélni? Köszönöm, Pomfriszkó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszterelnök helyettes úr, én is minden jót kívánok önnek. Remélem, hogy hamarosan elkezdhetik ezt a munkát. Nem akarjuk, hogy önök időt vesztegessenek, sőt, csak segíteni, segítenénk önöknek. Olaszország és Horvátország természetesen nagy figyelemmel, szimpátiával követi az elnökséget, és minden támogatást meg akarunk adni mi is önöknek. Most ugye kérdéseket teszünk föl önnek, erre is szeretnék most én is rátérni. Az önök irányítás alatt hogyan ítéli meg a földközi tengerrel kapcsolatos kockázatokat, a biztonsági helyzetet? Eszkalálódhat -e ott a feszültség, ami esetleg oda vezethet, hogy, tovább, hogy romlik a migrációval kapcsolatos helyzet? Ez is nagyon károsan érinteni a gazdaságot. Európa Európa védelme, ugye ez is egy prioritás. Úgy értékeli ezt ön, mint Finnország, vagy más szempontok alapján? Köszönöm, Kolákuszics úr. Köszönöm szépen, kedves kollégák, miniszter úr. Én is szeretnék egy kérdést feltenni. Mik a terveik? Mit tehetnek a vélemény szerint ebben a helyzetben, amikor az Egyesült Királyság elhagyja az Európai Uniót? Az Egyesült Királyság az egyik legnagyobb nettó befizetője az EU költségvetésének, tehát csak a többet fizetek be, mint amennyit kaptak a költségvetésből. Horvátország egy olyan ország, amely netto kedvezményezett, tehát mi többet kaptunk, mint amennyit befizettünk, mióta tagjai vagyunk az EU-nak. De mi történik akkor, amikor az egyik legnagyobb befizető elhagyja az uniót, és érkeznek új országok, amelyek hát hozzánk hasonló fejlettségi szinten állnak, viszonylag instabil gazdasággal rendelkeznek. És hogyha megnézzük a, az aktív munkavállalók és a nyugdíjasok arányát, eh, a múltban eh, mondjuk 2010-ben 4 az 1 volt az arány, tehát egy nyugdíjas négy munkavállaló. Ez eh, most már 2021-re 2,1 áll szemben egyel, és eljutunk oda Horvátországban, hogy 1.1, 1,1 munkavállalóval szemben egy nyugdíjassal már most is. Ez azt jelenti, hogy Horvátországban jelenleg nem tudjuk finanszírozni majd a nyugdíj ellátást, a nyugdíj kifizetését, 30 milliárdra lesz szükség ahhoz, hogy ki tudjuk fizetni majd a nyugdíjakat. Tehát vannak olyan EU tagok, amelyek kedvezményezett lettek, de például Németország másfél milliárdra többet fizetett be az EU költségvetésbe, de az, hogy EU tag, az sok nagyon nagy gazdasági nyerességet is hozott Németországnak. Több befizetéssel lesz majd szükség, hogy kompenzálni lehessen azoknak az országoknak a helyzetét, ahol nagyon alacsony a növekedés, egyáltalán mik a prioritásaik ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Overgaard Nielsen úr következik. Köszönöm, elnök úr. Miután remélhetőleg utolsó alkalommal vagyok itt jelen a Költségvetési Szakbizottságban, hagyd adjak tanácsokat. A Brexit referendum után, és az abban tükröződők problémák miatt több képviselő és a bizottság elnöke úgy érezte, hogy a megoldást a mélyültebb integráció, a több EU jelentené. Ez, ami felfoghatatlan számomra és sokak számára az az, hogy ez eh, hogyan oldaná meg azt a problémát, amelyek eh, napvilágra kerültek a Brexit vita során. A Költségvetési Szakbizottságban több képviselő is elmondta, hogy mivel jelenleg több a pénz a költségvetésben, mint egy évtizeddel ezelőtt. Talán többet kellene befizetni. Én közép-kelet-angliában éltem, és ott elég sokan szegények, mert ezeket az embereket megkérni arra, hogy még többet fizessenek be az EU költségvetésbe, ez tökéletesen felelőtlen dolog. Tehát nem lehet azt kérni, hogy növeljék a nettó befizetők a befizetéseiket. Amikor az Egyesült Királyság csatlakozott az EU-hoz, akkor a közös piachoz csatlakozott hogyha megkérdezzük az embereket, különösen Észak-Európában, hogy egy szabadkereskedelmi megállapodást akarnak inkább, vagy egy ilyen föderális szuperállamot, akkor a többség a szabadkereskedelem mellett van. Szerintem az EU-nak vissza kéne térni oda, honnan indultunk, közös piac, szabad kereskedelem. Hogyha egy politikai szuperállamot, akkor akarnánk, vagy nem akarnánk, hanem csak egy szabadkereskedelmi jövőzetet, akkor lehet, hogy az EU majd később vissza akarna térni az EU-hoz. Elnök, miután a listámon több név nem szerepel, Örömmel átadom a szót ismét Marics úrnak. Nagyon sok kérdés hangzott el, sok észrevétel. Parancsoljam. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm mindenkinek a kérdéseket, a megjegyzéseket. Különböző szempontokból tették fel a kérdéseiket, de mindegyik kérdés bizonyította azt, hogy önök mennyire kompetensek ebben a tisztelt szakbizottságban dolgozva. A bevezetőmben utaltam a szerepünkre, az MFF folyamata kapcsán betöltött szerepünkre, de ugye a kérdéseikből úgy tűnt, hogy ez önök számára a legfontosabb kérdés. Talán néhány dologra visszatérnék, amit a vezetőmben talán nem emeltem ki eléggé. Örülök annak, hogy önök is látják, és még ezért persze köszönöm, hogy ilyen kedvesen üdvözöltek engem és munkatársaimat itt a szakbizottságban, és hogy látják azt, hogy mi horvát elnökségként nagyon szoros kapcsolatokat szeretnénk eh, kialakítani az Európai Parlamentet nem csak az MFF csomag kapcsán, hanem minden témával kapcsolatban, olyanokban is, ami nem kizárólag költségvetési kérdés, de ami fontos. Nagyon sok minden fontos itt a párbeszéddel kapcsolatban, és fontos ahhoz, hogy problémákat meg lehessen oldani. Tehát ezt a vonalat szeretnénk követni hogyha van általános ügyek tanács ülése, ugye akkor rendszeresen van tájékoztatás, tájékoztatjuk a parlamentet. Viszont most jelenleg van egy, persze egy kritikus dolog is, ez pedig a politika iránymutatás, amit az Európai Tanácstól kapunk és hát természetesen több témával kapcsolatban, ezek közül né- néhány képviselő felvetette, például Fernández képviselő többek között felvetette a saját források kérdését. A saját források átfogó reformja, a támogatási program és más elemek, hát végül is még ehhez további párbeszédre, a trialógusat szakértői munkára lesz majd szükség, azután, hogy megszületnek a politikai iránymutatások. Tehát amint ezeket megkapjuk, akkor mi készen állunk. A tanácsban a szakértői munk, technikai munka tulajdonképpen már lezárult a saját forrásokkal kapcsolatban, és mondtam, amint megkapjuk az iránymutatásokat, akkor elkezdjük a jogalkotási javaslatok cikkenkénti átvilágítását az egész saját források csomagban. A költségvetés mekkora? Ugye a bizottság javaslata és az Európai Parlament javaslata nem az. Bár az utolsó hozzászólás ettől egy kicsit eltért, mi azt mondanánk, hogy inkább a megtakarítás, mint a költségvetés növelés felé mennénk. Persze itt a nemzeti költségvetéseinkkel kapcsolatban is nálunk is mindig az merül fel, hogy növeljük-e a kiadásokat, vagy csökkentsük-e a kiadásokat. Összességében persze a költségvetés kapcsán, amire mindenképpen szükség van, az az, hogy fenntartható legyen a költségvetés, hatékony, reális, eredményes, és összhangban legyen az emberek elvárásaival. Brexit utolsó hozzászólás erre vonatkozott. mert ez egy fontos elem, ezt nem lehet szőnyeg alá söpörni. Kolákovics képviselő helyesen mutatott rá erre, számokra is, az Egyesült Királyság kilépésevel kapcsolatban. Hát ez most tény, ezzel szembe kell néznünk. Természetesen az európai tanács, az európai vezetők figyelembe veszik ezt a tényt, és hát végül majd megfelelő támogatás meg fogja kapni az európai költségvetés, az európai polgárok, azt, amire szükség van, az, az feltétlen meg lesz, meg kell, hogy legyen. Az európaiak nyilvánvalóan több, talán többet várnak tőlünk, de mindenképpen jó válaszokat kell adnunk a, a, az európaiaknak. A költségvetés Mhm, nem az egyetlen módja, hogy eleget tehetünk az emberek elvárásainak, a jogalkotás is nagyon fontos szerepet kell, hogy játszon. Tanács és az Európai Parlament egyelő partnerekként vitatják meg például a Green Deal fő elemeit, ez is nagy mértékben fogja befolyásolni az emberek életét. Az Ekon szakbizottságban, és volt erről vita, és tegnap az első Ecofin ülésen, a eh, pénzügyminiszterek tanácsában szintén lezajlott ez a vita, ez nagyon termékeny volt, de nem nagyon dinamikus is. Minden eh, tagállam, mondhatnám, hozzászólt ehhez a eh, kérdéshez, és a bizottság is. Mi elnökségként a saját szerepüket játszottuk, megfogalmaztuk a tagállamok és a bizottság számára önök felé is azt az üzenetünket, hogy eh, a lehető eh, legtöbb eh, találkozót akarunk szervezni a tanács szintén, szakértői szinten, annak érdekében, hogy folytatódhasson a párbeszéd, a vita erről a nagyon fontos kérdésről. Azt hiszem valamennyien egyetértünk abban, hogy ehhez, és itt nem csak hónapokról beszélünk, hanem talán évekről, amikorra sikerül majd tényleg egy teljesen átfogó eredményt elérni. Ami a tárgyalási boxot, ezt a NECU boxot illeti, az Európai Tanács teljesen az Európai Alapszerződés betartva dolgozik, az általános politikai irányvonalakat, prioritásokat kell meghatároznia. Politikai iránymutatások a legmagasabb szinten születnek meg, ugye ezt még meg kell alkotni az Európai Tanácsnak. Mi hiszünk abban, és ez tulajdonképpen a legfontosabb előfeltétel, hogy a tárgyalások, a párbeszéd, a következtetések, az politikai iránymutatások el fognak készülni az Európai Tanácsban, és ezt követően, ahogyan mondtam, mi többször is elmondtam, mi készen állunk a, a munkára. Néhányan felvetették a 2021-es eh, éves költségvetés kérdését. Nagyjából ugyanazt tudom mondani, a tanács készíti erre a költségvetésnek a számára az, az iránymutatásokat, és eh, majd tavasszal mutatjuk ezt be az önök szakbizottságának. Azután beindul az éves szokásos folyamat, a bizottság ismerteti a költségvetés területi javaslatát, eh, a, már ez a német soros elnökségre esik, esik, ami a tanács munkáját illeti. Beruházási támogatási programokról is volt kérdés. Ezt a témát hozzákapcsolnám ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan tudjuk javítani vagy növelni az európai gazdaság növekedését, egyik tagállamban. Itt ugye szó volt demográfiai kérdésekről, migrációról is, de nyilvánvaló, hogy az egyik eszköz, amelyel vonzóvá lehet tenni a tagállamok számára azt, hogy dolgozzanak a strukturális reformon, az pontosan ez az új eszköz, a Lego Box különböző elemei, a, a saját források, stb. Tehát amint meg lesznek a politikai elintatások, dolgozni fogunk ezen. A mi terminológiánkban, hogy ezt úgy hívjuk, hogy a módszertanban kell megegyezni a tanácsban, és mi egy részleges általános megközelítést akarunk elérni az első negyedében. Ez magyarul azt jelenteni, hogy mindent készelétbe, a készeléti helyzetbe hozunk, és amint megszületnek a politikai iránymutatások, akkor megfelelő módon lehet majd indulni. Felvetetik a migráció kérdését is. Miután Horvátország nevében beszélek, magyar, horvát pénzügyminiszter vagyok, és most nem csak a elnöki soros elnöki tisztemben beszél, beszélek erről a kérdésről. A migrációs válság kapcsán nagyon világos és transzparens volt, amit mi képviseltünk. Mi azt mondtuk, hogy mi aktívan akarjuk végezni a határigazgatást. Horvátország ugye nem a, a nagy országok közé tartozik, csak 56 ezer négyzetkilométer a területe, de azért elég földrajzilag elég furcsa formáció. Szerbia, Bosznia, Hercegovina, Montenegro is szomszédos országunk, és különösen a bosznia hercegovina a közös határ rejt nagy kihívásokat. Az intézményeink amelyek részt vesznek ebben az ügyben, nagy kihívásokkal szembesülnek itt. Azt hiszem, hogy jó munkát végzünk, és végül is az Európai Bizottság pozitív értékelést fog készíteni, nem csak arról, hogy hogyan kezeljük a migráció kihívást, hanem arról is, hogy milyen sztenderdekre vagy milyen fellépésekre van szükség ahhoz, hogy hát remélhetőleg ugye csatlakozhassunk Schengenhez, ez eh, a legjobb eredmény. Mi kezdettől fogva azt mondtuk, hogy eh, ugye egy aktív megközelítést, fellépést támogatva ezeknek az embereknek megfelelő szolgáltatásokat kell biztosítani, ellátást el kell helyezni őket normális körülmények között, de hát ez nem, nem könnyű ez a feladat. Itt van ugye Olaszország esete, vagy a más földközi tengeri országok esete, Eh, Horvátország is tudja, hogy közös megközelítésre van szükség, és minden tagállam megértést kell, hogy tanúsítson. De Horvátország továbbra is tehát aktívan eh, kívánja kezelni ezt a helyzetet, és eh, hát elég sok erőforrást fordítunk is erre. Egy, még egy olyan kérdéssel fejezem be, ami szintén szorosan kapcsolódik a migrációhoz, ugye demográfiáról is esett szó. Mi elnökségként és ezt a prioritásaink között is felsoroltuk, több fórumon is beszélünk erről, az ECOFIN tanácsban is, majd az Ágreb informális találkozón, április 24-én, 25-én is szerepel ez majd a napi renden. És míg a demográfia kapcsán nem csak a migrációs kihívásokról beszélünk, belső migrációról is, és általában a demográfiai tendenciákról. Hallották az előbb, hogy ugye Horvátországban mi volt korábban az arány, és mi most az arány az aktív munkavállalók és a nyugdíjasok között. Hát ez itt a nyugdíjrendszer végét jelentelhetné, de hát ez itt, itt együtt a nyugdíjrendszer, ott van az egész társadalom biztosítási rendszer, és minden egyes ország társadalom esetében másak a rendszerek, de azért itt egy közös dologról van szó, hiszen a pénzügyminiszter kollégáim közül nincsen, aki ne lenne tisztában azzal, hogy igenis vannak ezek a kihívások, és megfelelő megoldásokat kell találnunk. Tehát bármit is teszünk a strukturális reform programmal kapcsolatban, a nyugdíjrendszer, egészségügy, társadalombiztosítási rendszerek kapcsán nem nincs egy olyan mágikus formula, amivel az összes problémát egy csapásra meg lehet oldani, de a tartós, fenntartható növekedés teremthet elég munkahelyet, és ebben az esetben ugye, válaszolok itt a tisztelt parlamenti képviselőnek, aki ezt felvetette a nyugdíjasok és az aktívak arányára vonatkozóan. Nyilvánva válik, hogy ez, ez, ez tiszta matematika, mi van a számlálóban, mi van a nevezőben, eznek alapján kell küzdeni a megoldás érdekében. Örömmel hallgattam hallgattam meg a kérdéseiket, a hozzászólásokat. Remélem önök is úgy érzik, hogy ez egy jó eszmecsere volt. Számunkra az egész csapatunk számára ugye fontos, amit elmondtak, mindent feljegyeztünk. Jó, hogy megismerkedtünk, több szemüvegen keresztül is vizsgálunk különböző, vagy látunk különböző kérdéseket. Mi az elnökség tovább folytatjuk a munkát a tanácsban, és nyilvánvalóan folytatódik a párbeszéd, majd és a koordináció önökkel különböző kérdések kapcsán. Köszönöm. Köszönöm szépen, Marics úr, a részletes válaszokat és a kommentárját a megjegyzésekhez. Nagyra nagyra értékeljük azt is, hogy eljött. Természetesen a jövőben is szívesen látjuk, és valóban nagyon nyitott és őszinte eszmecserét folytatott velünk. Ezt nagyon nagyra értékeli az egész mm, bizottság. Most így itt van, nem is fogjuk szabadon engedni, hiszen tudjuk, hogy az MFF tárgyaló bizottsággal is fog találkozni jövő hétfőn. Köszönöm szépen, holnap, vagy ma délután háromkor folytatjuk.